és a szabadság védelméhez kötődő problémákra valamennyi országban, különösen Törökországban. Kedves kollégák, szeretném önöket tájékoztatni, hogy az EU-Tunézia Parlamenti Vegyes Bizottság találkozóinak keretében egy delegáció, tunéziai delegáció, amelynek vezetője Mohamed Fathel Ben Omran most egy látogatást tart itt az Európai Parlamentben. Szeretném őt és delegációját üdvözölni, és kiemelni, hogy mennyire fontos számunkra a látogatásuk. Most pedig kezdjük meg a szavazást. Az első az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalás